Én és uraim, kérem, hogy foglaljanak helyet, megkezdjük a kvesztorokról szóló szavazást. Ez is elektronikus szavazás. A következő jelölteket kaptam. Folgende Kandidaturen habe ich ja. A következő jelöltek vannak Catherine Biada, Cornelius de Jong, Karol Kareski, Andrei Kovacev, Bogusław Liberacki és Elizabeth Mara Sácsi. A jelöltek közölték velem azt, hogy jóváhagyásokkal történt jelölésük, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy első és második fordulóban minősített többségre van szükség, a harmadik fordulóban már az egyszerű többség is elegendő. Az választási eljárás ugyanúgy zajlik, mint tegnap az alelnökök megválasztása. Hat jelöltünk van, öt helyre. Ez azt jelenti, hogy érvényesek azok a szavazó cédulák, amelyeken maximálisan tehát azok a szavazatok érvényesek, amelyek esetében 5 jelölt kerül megválasztásra. Nem kötelező ötöt választaniuk, egyet is választhatnak, vagy hármat, de ötnél többet nem. Azt kérdezem, hogy a technikai eljárással kapcsolatban szükséges-e még további magyarázat, vagy abból indulhatok-e ki, hogy ismerik most már ezt az eljárást. Legalábbis Verhofstadt kollega bólogat, nem látok semmilyen fajta ellentmondást, ezért abból indulok ki, hogy most már mindenkinek megy ez. Rendben. Akkor, hölgyeim és uram, kezdjük meg a szavazást. Kezdjük meg az köztorok megszavazását, a szavazást megnyitom. haben alle Abgeordneten szavazott -e minden képviselő? Ja. Ne, also jetzt Moment mal, das ist... Äh, hát álljunk meg egy pillanatra. Nem zártam le a szavazást, nagyon sokan még most érkeznek a terembe, tehát nem lehet még az, hogy lezárult volna a szavazás, ez nem, nem, nem lehet. Ich hatte den Wahlgang nem, nem zártam még le a szavazást, azért, mert nagyon sok kolléga még most érkezik, ezért most az egészet törölnünk kell, újra kell kezdenünk az egészet. Wieder? Äh, diesen Wahlgang. Meine Damen und Herren, bitte Moment aufmerksam. Kérem, hogy egy percre figyeljenek rám. Nem igazán tudom, hogy mi történt itt a technikusokkal, de remélem, hogy nem mondtam azt, hogy lezártam volna a szavazást, és így nem is lehet még megszámolni a szavazatokat mivel 13 órára terveztük be a szavazást, most 13 óra 5 perc van, sok kolléga még csak most érkezik. Tudom, hogy ez a liftek miatt van ez a késés. Úgyhogy igen, tessék. Öné a szó. Sr. Presidente, é uma, é uma interpelação à mesa. Sr. Presidente... Elnök úr, csak egy ügyrendi kérdést szeretnék megemlíteni. Úgy tűnik számomra, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy amikor megnyit egy szavazást, akkor már megvan, hogy hányan vannak jelen. És teljesen nyilvánvaló, hogy mindig vannak, akik jönnek, mennek egy ilyen ö, teremben. Úgyhogy szerintem semmi értelme ö, húzni a szavazást, azért, mert vannak olyanok, akik ki közlekednek, hiszen mindig is lesz ilyen. Úgyhogy ezen oknál fogva elnök úr, ö, végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy a szavazás megismétlése esetleg megfordítja az eredményt, amit most elértünk. Hiszen az emberek szabad akaratukból döntöttek, és amikor már egyszer lezárult a szavazás, nem lehet a játékszabályokat megváltoztatni. Ez nyilvánvalónak tűnik nekem, elnök úr. Kedves képviselőtársam, be kell tartani itt a parlamentben a szabályokat, a szabály pedig az, akkor lehet lezárni a szavazást, amikor én azt mondom, hogy lezárom a szavazást. Ezt én nem mondtam. Ich hatte diesen Ezt a választási fordulót még nem zártam le. Hogyha itt ebben a házban, ebben a technikus megnyom egy gombot, én ezt nem tudom megakadályozni, attól még nem lesz helyes a szavazási forduló, ezért ezt most meg fogjuk ismételni, ezt a szavazást. So, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, annak érdekében, hogy minden korrektül menjen, és uh, igazából én itt a szorítás okából vártam a kollégákra, hiszen ők a liftben voltak, tehát azt mondom ismételten, hogy megnyitjuk a szavazást, két-három perc lesz arra, hogy szavazzanak, utána pedig lezárom a szavazást. Amikor én azt mondom, hogy a szavazást lezártam, akkor fogják majd a technikusok megnyomni a gombot, és kérek mindenkit, hogy ezt tartsák be. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és öreim, a szavazást megnyitom. haben alle abgeordneten abgestimmt? szavazott e minden képviselő? dann ist der wahlgang geschlossen. akkor a szavazást lezárom. most kell megszámolni a szavazatokat. Das Ergebnis ist wie folgt. Frau a következő az eredmény 452 Sarenci, 342 Liberecki, Vierna kollega 430, Kovácsek 420, Kovácsek kollega 288, De Jong kollega 250, 339 szavazatra volt szükség, 18 szavazat volt nem elfogadható, ezért Liberácki Morásácsi Bieda, illetve Kovacsev kollégák lettek megválasztva. Nekik gratulálunk! So, wir brauchen jetzt einen zweiten Wahlgang. Szükség van egy második fordulóra is. Kászki, illetve Dejon kollégákat azt kérdezem, tőlük azt kérdezem, hogy megtartják-e jelöltségüket, fenntartják-e jelöltségüket. De Jong úr, igen, Kárszki úr, igen, oké. Okay. Nos, akkor eh, kérem, hogy ezt vegyük figyelembe.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 Dann ist der Wahlgang Lezártam a szavazást. ...474 eh, Kászki, de Jong eh, pedig 175 kapott, tehát Kászki kollega kapta meg a szükséges eh, többséget, ezért ő lett megválasztva. Meine Damen und Herren, dann Hölgyeim és uraim, akkor sikerült minden választást megtartanunk, most már csak egy szavazás maradt, ez pedig a szabizottságok szemszerű összeállítása. Itt a elnökök értekezletének egy döntése van. Aki egyetett ezzel a döntéssel, az kérem tegye fel a kezét. Ki ellenzi ezt a döntést? Ki tartózkodik?